megfelelő már létező struktúrákra is alapoznunk kell. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much, Madam Commission. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Jó hírem van, kollégák, az utolsó jelentéshez érkeztünk el. Ez Kacsmarek úr jelentése, az Európai Unió fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele. Parancsoljon jelentéstevő úr! Köszönöm szépen, elnök úr, és kollégák, holnap eh, fogunk egy olyan jelentésről szavazni, ami nagyon fontos a fejlesztés politika jövője szempontjából. A bizottság októberben kommunikét ad ki az európai fejlesztési politika jövőjéről, illetve az év végén egy anyagot készít el az együttműködési eszközről, illetve Koreában a magas szintű fórum is összeül Buzánban. Ez a lengyel soros elnökség egyik prioritása. Az Európai Unió jövőbeni fejlesztési politikáját fontos erősíteni. A vita alapja a zöld könyv, ami az inkluzív növekedést illeti, illetve a fenntartató fejlődés. Erről egy anyagot mutatott be a bizottság az elmúlt évben. A devében sok kérdésben sikerült megállapodásra jutni, és Pivasz biztos számos elképzelésével egyet tudunk érteni. Úgy érezzük, hogy a hatásokra kell, az eredményekre kell koncentrálnunk, a konkrét eredményekre, nem szeretnénk a mutatókat teljes mértékben megszüntetni. El kell kerülni egy olyan helyzetet, amikor olyan országokra, illetve ágazatokra támaszkodunk, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezek könnyűek, illetve azt gondoljuk, hogy itt könnyű a célok elérése, és elkerüljük azokat az országokat, ahol nagyobbak a nehézségek. A legszegényebbeket szem előtt tartani, akiknek abban a sorsban van részük, hogy a legfejletlenebb országokban születtek. Az emberek nagy része közepes bevételű országokban él. Az együttműködés a fejlesztésben nem szabad, hogy abból induljon ki, hogy csak a legkevésbé fejlett országokat tartjuk szem előtt. Fontos azokat az országokat is felkarolni, akik közepes bevétellel rendelkeznek. Fontos az erőteljesebb jobb koordináció és így az egyes tagországok eszközeit is fel lehet használni. Például, ami a mezőgazdaságot illeti, itt különösen fontos az együttműködés. Vannak olyan országok, ahol jelentős potenciálok mutatkoztak, és fontos a legszegényebbekre helyezni a hangsúlyt a megvalósítás eszközeire, azért, hogy a KKK-muk is a középpontba kerülhessenek, és helyi és regionális szinten kell fellépni. Nagyon fontos a kiegyensúlyozott fejlesztés, illetve az éghajlati változások. A devében beszéltünk az inkluzív növekedés kifejezésről. Úgy érezzük, hogy nem kell félni ettől a kifejezéstől. Egy olyan növekedésről van szó, amely a szegények érdekeire támaszkodik, az ő érdekeiket tartja szem előtt, és a kevés, kevesebb szociális egyenlőtlenséget próbálja megvalósítani. De hát nagyon fontos, hogy a szegények számára is megvalósuljon a növekedésnél csak a legaktívabb számára. Tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a javított munkaerőnormák, a javított szociális helyzet, rendszerek nagyon fontos feladatot és nehéz feladatot jelentenek. A DEVE gyakran számos alkalommal megismételte azt, hogyha új standardokat, szabályozásokat alakítunk ki, akkor nem szabad a régiekről sem megfeledkezni. Nem szabad az új feltételekkel a régieket felváltani. Itt a saját szavahihetőségünk forog kockán. A fejlesztési együttműködésben a megerősített rugalmasságot nem szabad arra felhasználni, hogy csökkentsük a fejlesztési segítségnyújtást. Fontos, hogy konzekvens módon lépjünk fel, és beváltsuk ígéreteinket. Köszönöm szépen a titkárság munkáját, és a szakbizottság tagjainak munkáját. Köszönöm szépen. Kacsmarek úr, sokan kértek szót. Először Keller asszony kap lehetőséget. Thank you, and also thanks a lot. Köszönöm szépen, és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek is. A hatékonyság rendkívül fontos a fejlesztési támogatás területén. A párizsi nyilatkozat elvei helyesek, a fejlesztési, fejlesztési támogatás ezáltal lehet hatékonyabb. Azonban a hatékonyságot nem szabad összekeverni a megfelelő értékteremtéssel, ez e, időt vesz igénybe, az, az épített iskolák száma nem, nem mond semmit az oktatás minőségéről. Nem szabad rövid távú eredményeket követelni, amelyek esetleg nem is támogatják hosszú távú céljainkat, hosszú távú fejlődést. A fejlődésre időt kell szánni. Sajnálom, hogyha ez nem felel meg a választási terveinknek, a politikusoknak, de ilyen az élet, hosszú távon kell gondolkodni. Köszönöm. Q, Mr. Cortés Lastra is our next speaker. Sí, señor presidente. El actual contexto de crisis nos obliga a replantearnos a... Köszönöm elnök úr a szót. A jelenlegi válságban az együttműködésre, a támogatásra kell gondolnunk. Hatékonyabban kell fellépnünk, és többet kell elérnünk a szegénység elleni harc terén. Eljött a pillanat, hogy jobban koordináljon az Európai Unió és a tagállamok. Többet kell tennünk a segítségnyújtás terén, hiszen egyedül nem tudjuk megszüntetni a szegénységet. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy mit kell tennünk európai, illetve nemzetközi szinten át kell alakítanunk prioritási sorrendünket. Operación internacional para terminar con la pobreza. Segundo lugar, busca... Nem szabad elfedkeznünk a mi fejlesztési célokról sem. Jobb finanszírozási mechanizmusokat kell teremtenünk. Tudjuk, hogy szükség van ezekre, de nem elegendő mindez ahhoz, hogy megszabaduljunk a szegénységtől. A pénzügyi tranzakciós adókról sem szabad elfeledkeznünk. Aztán a szegénység elleni harcban ö, figyelembe kell vennünk például az éghajlatváltozás elleni harcot is. És együtt kell működnünk a fejlődő országokkal. Köszönöm szépen. Rojtova asszony, parancsoljon. Pane Köszönöm, elnök úr. Támogatom az Európai Fejlesztési Alapot, mint az európai költségvetés egyik elemét. És nagyon örülök annak, hogy Kacsmarák kollégám nem túlságosan um, merev megközelítést alkalmazott, különösen ami a jobb ellenőrzés uh, illeti a hatékonyságot, átláthatóságot és nagyobb nyomásgyakorlást illetően. El kell kerülnünk a korrupciót. És osztozom abban a félelmében, hogyha az úgynevezett biztonságos országokra összpontosítunk, akkor a nagyobb kockázatnak kitett országok kárára dolgozunk, hiszen lehet, hogy ő nekik jobban szükségük van a segítségre. Szeretném megismételni a figyelmeztetésemet, a 84-es pontban, ez pedig a mezőgazdasági területek eh, elvásárlása, a kínai befektetők vásárolják ezeket fel, és ezzel veszélyeztethetik az ott élőket és az ott folytatott mezőgazdasági tevékenységet muito pertinente a questão da coerência ou melhor dizendo a da incoerência entre os proclamados objetivos da ajuda ao desenvolvimento e as políticas. Nagyon fontos kérdésről beszélünk, hiszen ehm, a millenniumi fejlesztési célokat szeretnénk megvalósítani, elérni. Ehhez a mezőgazdaság, az oktatás illetve a tudás átadása témaköröket föl kell karolni, hiszen ezek mind nagyon fontosak a kevésbé fejlett országok támogatása szempontjából. A kereskedelem, illetve a pénzügyi helyzet nehezíti a fejlődést és függő helyzetet alakít ki, nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatások javítása, a szegénység csökkentése, és azt hiszem, hogy az IMF-nek nagyon sok a teendője ezen a területen. Fontos a megfelelő egészségügyi szolgáltatások biztosítása, illetve a nyersanyagok megfelelő megosztása a fejletlenebb országokban, és a jelenlegi egyenlőtlenségek orvosolása. Köszönöm. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, modernizácie európskej rozvojovej politiky. Kedves elnök úr, kedves biztos asszony, a modernizációs folyamat során nem szabad elfeledkezünk arról, hogy hogyan is működik az európai szintű politika. Az EU-nak több erőfeszítést kell tennie annak érdekében, hogy a munkahelyek, a munkavállalási szokások terén is figyelembe vegye állampolgárai életét. Olyan munkahelyeket kell teremteni, amelyek fontosak a társadalom számára. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az üzleti környezet, az adó ö, szabályozás fair módon történjen. Köszönöm. Biztos asszony, 3.4.12. Megígértem, hogy éjfél előtt 5 perccel hazamehet, úgyhogy ez most önön múlik már. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő, urak és hölgyek! Kesmerek úr, nagyon köszönöm ezt a jelentést, azt hiszem nagyon fontos ez, és nagyon jól kapcsolódik a jelenlegi vitákhoz, illetve a jövőbeli politikákhoz is. Most fejeztük be a zöld könyvről a konzultációt, és 240 írásbeli választ fogalmaztunk meg, és nagyon fontos reakciókat hallottunk az érintettektől, és ez a weboldalon is megtalálható. A bizottság pillanatnyilag fogalmazza a ö, kommunikációt, ö, és az elfogadására október közepén kerül sor. Hogyha ezt mi vizsgáljuk, gyakorlatilag arra következtetése jutunk, hogy nagyjából ugyanúgy gondolkodunk. Egyértelmű, hogy sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy inkluzívan járjunk el. A parlament azt javasolta, hogy az energetika és az élelmiszerbiztonságra koncentráljunk. Egyetértünk a parlamenttel abban is, hogy mennyire fontos a jó kormányzás, a szegénység csökkentése érdekében, a korrupció elleni harc, az adórendszer. Szeretnénk, hogyha még átláthatóbb lenne a támogatások rendszere, és a bizottság Nagyra értékeli a parlamentek és a nemzeti parlamentek szerepét is. Ezen kívül az oktatás terén kellene még továbbra, előre, továbbra is előrelépnünk. A bizottság szélesebb körű mérőeszközökre támaszkodik a szegénység tekintetében. Azt hiszem, mindannyian örömmel konstatálhatjuk a legutóbbi csúcsot, a 0,7%-os értéket, ami pedig a fejlődés koherenciájára irányuló politikák megerősítését illeti, Nyilván a külpolitikát a migrációs politikával, illetve a többi politikákkal kell összekapcsolni. Egyetértünk azzal is, hogy azokra az országokra kell koncentrálnunk, ahol a legnagyobb szükség van erre a segítségre. Nem azokra az országokra, amelyek problémája könnyen megoldható. Érdeklődéssel figyeltük a parlament javaslatait a magánszférával folytatott együttműködés jelentette kockázatok terén is. Láttuk, hogy a nemek közötti egyenjogúságra is utaltak, úgyhogy csak néhányat említettem ezek közül. Úgy gondolom, hogy a parlament és Kasmerek úr nagyon sok olyan elképzelést talál majd meg, a jelentésben, amely a bizottsági nyilatkozatban is szerepel majd. Nagyon köszönöm a figyelmüket, köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők. Elnök, köszönöm, biztos asszony, hogy itt maradt velünk. Kacsmerek úr, köszönöm a jelentését. A kacsmerek jelentésről lezárom a vitát. Néhány bejelentésem lenne, és mivel csehül fogalmazták meg, így olvasom fel. Uszkaszkis, Viktor Uszkaszkis úr új fejleményekről számolt be nekem, és egy kérést továbbított hozzá,